dibattito, come al solito, 15 minuti per... Ami a vita lebonyolítását illeti, szokás szerint 15 percben tartják meg előadóink az előadásokat, és ezt követően lehet majd kérdezni. Denke úré a szó. Thank you very much for invite. Köszönöm szépen, amiért meghívtak erre a rendkívül fontos ülésre. Ahogyan láthatják, a prezentációmnak azt a címet adtam, hogy minden kétséget kizáróan. Mielőtt azonban elkezdenék erről beszélni, egy kis bevezetőt adnék magamról. Ügyészként dolgoztam Kopenhágában a súlyos gazdasági bűntények témakörben 15 éven keresztül. A Dánia egész területén elkövetett gazdasági büntényekkel foglalkoztam. 1995-től kezdődően korrupciós ügyekkel is foglalkoztam az Európa Tanácson belül. A Grekóban delegációvezető voltam, és az ENSZ-ben is dolgoztam. Ugyanakkor Dániában vezető pozíciót töltötte be, ami a három szervezet tevékenységét illeti. Júniusban, júniustól kezdve már nem vagyok köztisztviselő, és azóta tanácsadóként dolgozom az Európa Tanácsnak, és korrupciós témákkal foglalkozom. Ezen meghallgatás során nem a Dán államot képviselem, de azt gondolom, információval szolgálhatok arról, hogy Dániában hogyan járunk utána a korrupciós ügyeknek, és mivel már nem vagyok köztisztviselő, nem nem kell bizonyos szabályokat betartom, így talán személyes véleményemet is elmondhatom. Ahogyan már korábban is elmondtam, minden kétséget kizáron ez a prezentációm címe. Pontosan ez a cél minden nyomozás során, nevezetesen, hogy elég információt gyűjtsünk össze, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsunk valamit, pontosabban azt, hogy büntényt követtek el, és másodszorban azt, hogy a vádlott személy bűnös. Annak érdekében, hogy ezt megtehessük, a megfelelő szervezésre, a megfelelő eljárásra van szükség, és elegendő szabályra is. Egyrészt azért, hogy az adott tettet bűntényé nyilváníthassuk, és szükség van olyan szabályokra is, amelyek révén szert tehetünk a szükséges információkra. Dániában 12 ö, különböző rendőrségi felügyelet alá tartozó területet különböztetünk meg. A súlyosabb bűntények esetében az eljárás megindításának kérdéséről a hat regionális ügyész egyike dönt, aki felügyeli az esetet a továbbiakban. Továbbá az ügyészek döntenek arról, hogy fellebezni lehet-e az első szinten meghozott döntés ellen, avagy sem. Ha igen, akkor a Dán legfelsőbb bíróság foglalkozik az ügyjel. és a főügyész az, aki a Dán legfelsőbb bíróság előtt foglalkozik az ügyjel. Dániában létrejött egy pénzügyi és üzleti bűntényekkel foglalkozó hivatal, amelynek az ügyésze a legsúlyosabb ügyekkel foglalkozik ezen a téren, nemzeti kompetenciákkal rendelkezik ez a hivatal, és ez foglalkozik tehát a legösszetettebb, legsúlyosabb ügyekkel a különböző gazdasági büntények területén, ilyenek a különböző adóelkerülési ügyek, a korrupció, a megvesztegetés, a benfentes kereskedés, és így tovább. Ez a hivatal a külön, következő tények, tényezőket veszi figyelembe, amikor egy ügyel foglalkozni kezd, mennyire összetett az ügy, kapcsolódik-e a szervezet bűnözéshez, és hogy mennyire súlyos az adott ügy. Ez a hivatal, ennek a hivatalnak az élén a súlyos gazdasági büntényekkel foglalkozó ügyész áll, 25 ügyész, 50 nyomozó és egyéb munkatársak tartoznak a hivatalhoz. Az ügye, ügyészek és a nyomozók, és ez nagyon fontos, nagyon szorosan együttműködnek egymással. Ezen felül auditálók is részt vehetnek eseti alapon, hogy támogatást nyújtsanak az ügyészeknek és a nyomozóknak a munkájuk során. S O E K, tehát szök, ennek a hivatalnak a neve. Az egyszerűbb korrupciós ügyekkel a rendes eljárás során foglalkoznak, tehát a helyi rendőrség foglalkozik vele. Ez a hivatal viszont a súlyosabb ügyekkel foglalkozik. A hivatal létrehozása során nagyon fontos volt, hogy rendszeres együttműködés jöjjön létre az ügyészek és a nyomozók között, hiszen ilyenkor ilyen ügyek esetében gyakran ö, olyan döntéseket kell meghozni, amelyek a büntető eljárásokhoz kapcsolódnak és a büntetőjoghoz. Beszélni fogok egy keveset a korrupcióról Dániában, de sajnálatos módon, vagy talán inkább szerencsénkre a köztisztviselők megvesztegedése Dániában szinte elképzelhetetlen. fordult is elő, azért mégis volt ilyen. Ahogyan elmondtam, tehát a korrupció Dániában nem jelent súlyos problémát, éppen ezért Dániának külön egysége van a korrupciós ügyek feltárására, azonban nincs külön antikorrupciós programja. A korrupciós ügyekkel pontosan ugyanúgy foglalkoznak, mint más súlyos gazdasági bűntényekkel. A súlyos korrupciós ügyek ugyanazon kihívások elé állítanak bennünket, mint más súlyos gazdasági bűntények. Ez azt jelenti, hogy ugyanazokat a nyomozási technikákat kell alkalmazni, és sok esetben tudni kell azt is, hogy hogyan lehet külföldről információkat beszerezni. Éppen ezért nagyon fontos hogy az embernek legyen egy terve arra, hogy hogyan is folytatja le az ilyen nyomozásokat. És nagyon fontos a megfelelő munkatársak rendelkezésre állása is. Mint ahogyan elmondtam, Dániában van tehát egy ügyészünk, aki súlyos gazdasági ügyekkel foglalkozik, az ő rendelkezésre rendelkezésére speciálisan kiképzett ügyészek állnak, és speciálisan kiképzett nyomozók Három fázist különböztethetünk meg egy nyomozás során. Az első kezdeti fázisban a nyomozók és az ügyészek együttműködnek egymással. Az egyik oldalon felsoroltam, hogy mit tesznek az nyomozók, a másik oldalon azt láthatjuk, hogy az ügyésznek mi a dolga az első kezdeti fázisban. A nyomozók ők azok, akik gyakorlatilag elindítják az egész folyamatot, övék a kezdeményezési lehetőség. Ugyanakkor azonban az ügyészek is részt vesznek ebben a kezdeti fázisban. Ők a különböző körülményeket veszik szemügyre, ilyenek az elévülés, a jogi védhetőség és más jogi kérdésekkel foglalkoznak a nyomozók mindeközben mérlegelik, hogy szükség van a speciális nyomozati technikákra, ilyenek a telefonos lehallgatás, a bankok részéről kikérhető információk beszerzése, más jellegű információk begyűjtése a kezdeti fázisban, és így tovább. És ha úgy ítélek, ítélik meg, hogy egy jogilag védhető ügyről van szó, akkor megpróbáljuk meghatározni az időkeretet is. Az ügyész dolga a vádirat elkészítése, illetve előkészítése. Vannak különböző nyomozati eljárások, a gyanúsítottak letartóztatása, a házkutatás, és így tovább, valamint ide tartozik az előzetes letartóztatás is, hiszen ez esetben megakadályozható, hogy a vádlott valamilyen módon meghamisítsa a nyomozási eredményeket. Ilyenkor természetesen az ügyész oldalon szükség van bírósági végzésre. Itt van a technológiai kérdés is, tehát a különböző technológiai módszerek kiválasztása, és az ügyész oldalán pedig az ügy ismertetésének mikéntje. A nyomozati fázisban találhatjuk a nyomozók oldalán az adatok begyűjtését, továbbá kérdéseket tesznek fel az esetleges áldozatoknak vagy panaszosnak, vannak kiegészítő eljárási eljárások is, mind a nyomozati oldalon, mind pedig az ügyészi oldalon. Meg kell vizsgálni az ügyet, meg kell nézni, hogy a nyomozás mire összpontosít egészen pontosan, meg kell vizsgálni, hogy lesz-e külföldi nyomozás is. Európában itt van a Eurojust, amely adott esetben segítséget, támogatást nyújthat határokon átnyúló nyomozások esetén. És itt vannak még a közös nyomozó csoportok, Joint Investigation Teams, tehát JIT a rövidítése. Nagyon fontos lehet közös nyomozó csoport kialakításának a lehetőségét kiaknázni, hogyha határokon átnyúló esetről van szó. Hogyha közös nyomozó csoportokról van szó, ezek a közös nyomozó csoportok sok esetben megkönnyíthetik mind a nyomozók, mind az ügyészek munkáját. Hogyha auditálásra sor kerül, és készül egy auditálási, auditáló jelentés, akkor adott esetben egyszerűbb lehet a bíróság számára megérteni, hogy mi is történik pontosan, az auditálók bizonyos jogi keretek között kell, hogy dolgozzanak, és objektívak kell, hogy legyenek. És természetesen ki kell hallgatni a vádlottat. Ilyenkor nagyon fontos, hogy hogyan járnak el pontosan, hogy nagyon fontos az a kérdés, hogy pontosan mely ügyeknek is járnak utána, hol történik kihallgatás, tehát ki kell válogatni a legsúlyosabb ügyeket. A nyomozás lezártával az ügyészség elkészíti a vádiratot, és a rendőrség adott esetben kiegészítő nyomozást indíthat el. Az ügyészség bemutatja a bíróság, illetve a bírák előtt az ügyet, a bíróság tehát már az első naptól kezdve rendelkezik a szükséges információkkal. Felmerül a eljárás előtti meghallgatás kérdése, a felmentés kérdése is természetesen folyamatosan meg kell vizsgálni, hogy az ügy jogilag védhető-e, avagy sem. Elő kell készíteni a bizonyítékok jegyzékét, és ez is az előkészületekhez tartozik, utána a bíróság elé kerül az ügy, és hogyha az ember azt gondolja, hogy a nyomozás lezárul a büntetőeljárás kezdetével, hát ez nem így van. 30 évig dolgoztam ügyészként, egyetlen egyszer sem történt meg, hogy ne lett volna nyomozás a bírósági meghallgatások ideje alatt is, hiszen a védelem újra és újra talál új fogódzót, ha másért nem, hát azért, hogy összezavarják a bírákat. Bizonyos esetekben minden kétséget kizáról megállapítható, hogy pontosan mi is történt, ilyenkor elítélik a vádlottat, és ilyenkor az összes illetékes hatóságot értesíteni kell a fejleményekről. Egy konkrét esetről szeretnék most beszélni, egy igazán fontos ügy volt ez, egy UNICEF ügy néhány évvel ezelőtt. Egy norvég állampolgárról volt szó, akit vesztegetésért ítéltek el 2001-ben. Öt és fél éves ezeresre ítélték, amiért öt és fél millió norvég koronaértékben fogadott el kenőpénzt, ez 730 ezer eurónak felel meg. Különböző vállalatok vesztegették meg őt, olyan vállalatok, amelyek különböző kútfúrási kellékeket, eszközöket állítottak elő. Egy másik norvég elkövető két év ezeresre ítéltetett, Más norvég elkövetőket azonban jogi okokból kifolyólag nem tudtak elítélni. A következő volt érdekes ezen ügy szempontjából. Az UNICEF székhelye Kopenhágában volt, de egy köztisztviselőről volt ugye szó, ezért az első lépés a mentelmi jog felfüggesztése volt. Dániában a házkutatás és a letartóztatás lehetséges a mentelmi jog felfüggesztése nélkül, az életőt nem lehet ugyan előzetes letartóztatásba helyezni, de a nyomozás megindítható, házkutatás is elvégezhető, és eh, el lehet fogni a gyanúsítottat, anélkül, hogy felmentenék felfüggesztenék a mentelmi jogát, más országokban ez nem lehetséges. Azt gondolom nagyon fontos, hogy ez a lehetőség megvan Dániában. Házkutatásra került sor, letartóztatták az illetőt, lefoglalásra is sor került, a bankszámláit is elemezték, és olyan tranzakciókat találtunk, amelyek azt jelezték, hogy volt a külföldi számlá is, ezután külföldön tovább nyomoztunk azon külföldi számlákkal kapcsolatosan, és olyan tranzakciókra bukkantunk, amelyek egy további bankszámlához vezettek el bennünket. Nem sikerült az összes információra szert tennünk, mert nagyon sokáig tartott az egész. Amikor az ember eljut egy újabb bankszámlához, és aztán egy újabb bankszámlához, az nagyon sok időt igényel. Végül letartóz, előzetes letartóztatásba került, karácsony körül szabadlábra került az illető, és karácsony után Svájcból olyan információt kaptunk, hogy ott az illetőnek egy bankszámlája van, sok-sok, és sok-sok pénz van azon a számlán. Az első dolog, amit a vádlott tett, ami, amikor szabadlábra került, az volt, hogy Svájcba menjen, és kivette az összes pénzt erről a svájci bankszámláról, és amikor utána megkérdeztük tőle, hol a pénz, azt mondta, hogy Monakóba ment, kaszinóban járt, és ott minden pénzét elvesztette. Természetesen hazudott, de nem tudtunk nyomára bukani a pénznek. Kérdés volt, hogy hogyan folytassuk a nyomozást, norvég állampolgárról volt szó, aki Dániában élt, de az ügy után Norvégia, amikor az, az ügyet lezártuk, visszament Norvégiába, de volt aztán egy további norvég elkövető, és még egy svéd elkövető is, de a bűntény elkövetésekor Dániában tartózkodott az illető. Ez volt számunkra a lényeges pont, így tehát Norvégiával és Svédországgal is összeültünk, és létrehoztunk egy közös nyomozócsoportot. Nagyon jó volt, hogy tudtunk egy ilyen közös nyomozócsoportot kialakítani, és végül sikeresek is voltunk, sikerrel jártunk. Aztán felmerült az a kérdés is, hogy hol is kellene az ügyet bíróság elé vinni, hiszen gyakorlati problémákat vetett fel, hogy az érintettek mind Dániába utazzanak, ezért végül Norvégiával és Svédországgal megállapodtunk, és úgymond ketté osztottuk az ügyet, tehát Norvégiában folytattuk le végül a bírósági eljárást, ahol egy Dán öm, nyomozó segítségével sikerült az ügyet felgöngyülíteni. És végül, nem is tudom, hogyan is mondjam ezt el, de sok esetben ha valakit feljelentenek a rendőrségen, akkor adott esetben Van, aki úgy gondolja, hogy a munkaadónak meg kell tudni, hogy az illetőt feljelentették, de ez egy nagyon rossz ötlet, hiszen ilyenkor elbocsátják az illetőt, és akkor azonnal nekiáll annak, hogy akadályokat gördítsen a nyomozás útjába. Tehát nagyon fontos az információk megszerzése és annak megállapítása, hogy valóban minden kétséget kizáróan megtörtént a bűntény. Köszönöm szépen. Rappresentante del Ministro della Giustizia. A francia igazságügyminisztérium képviselője következik, François Badi a prevencióról fog beszélni, negyed órát kap. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy az Európai Parlament előtt beszélhetek, és nagy öröm az, hogy elmondhatom, hogy Franciaországban mivel foglalkozunk, korrupció prevenció címén, mint ö, tudják, és ezt a munkájuk is mutatja, globális harcról van szó. Ö, a bűncselekmények ről való ö, nyomozás és a bűnüldözés ö, is munkánk része. A nem tisztességes magatartást üldözük. A Dán kollégám elmondta, hogy ez rendőrséget tesz szükség, speciális, hatékony rendőrséget, ügyészséget tesz szükségesé, amely jól képzett, és természetesen nem korrupt. Ezt még valahogy a jogszabályok szintjén el lehet érni. Nemzetközi együttműködésre is szertet lehet tenni, nem mindig könnyű, de szokott sikerülni. de a megelőzés sokkal nehezebben érhető el, hiszen sokkal nehezebb meg határozni, hogy mi a bűnözés, mi a családon belüli erőszak. Nos, ugyanez a helyzet a korrupciónál, nehéz eredményt elérni, és megmondani, hogy melyik a leghatékonyabb politika. Nos, Franciaországban, Franciaország pontosabban úgy döntött, hogy a bűnöldözés a rendőrség dolga, pénzügyi osztálya is van, a szokásos osztályok foglalkoznak a megelőzéssel, és 2004-ben létrehozták a korrupció ellen is ellenes egységet, Párizsban van a székhelye, de az egész ország területén dolgozik az ügyészek bíró kérésére. 24-en dolgoznak ott, rendőrtisztek, különböző minisztériumok, természetesen igazságügyi minisztérium, belügyminisztérium segítséget nyújt nekik. Nos, ami a korrupció megelőzését illetőleg már 1993-ban, majdnem 20 éve Franciaország lépett, még a nagy egyezmények, az Európa Tanács egyezmény előtt, az OECD egyezmény előtt, az ENSZ egyezmény előtt, mert 2003-ban írtak alá még mielőtt a korrupció nemzetközi hírnévre tett volna az ott, egy korrupció ellenes hatóságot hozott létre Francia, a központi korrupció megelőzési osztályt. Nem véletlen egy ö, nagy politikai botrány ügy ö, után szokták ezt létrehozni, mert pedig a 80-as évek végén, 90-es elején a politikai pártok finanszírozása vezetett botrányhoz, eljáráshoz, büntetésekhez. Nagy vállalatok ugyanis az üzlet reményében gyakorlatilag kénytelenek voltak a pártokon keresztül finanszíroz, a pártokat ö, finanszírozni. Ez a többek közt a szocialista párthoz ö, kapcsolódott, amely akkor hatalmon volt. 1993. márciusában a ö, parlamenti választásokat el is vesztette ezért a szocialista ö, párt, és megváltozott a többség. A korrupció botrány ö, nagy politikai hatással volt, és létrehozták a központi korrupció megelőzési osztályt, amelyet én vezethetek két éve. Ez egy minisztérium közi önálló egység, amely az igazságügy miniszter alá került, a miniszterelnök alá is kerülhetett volna, de úgy gondolták, hogy az igazságügyi minisztérium kompetens a bűnöldözésben és a megelőzésben, hiszen Franciaországban az igazságügyminiszter, az ügyészek, a bírák majdnem annyira foglalkoznak a megelőzéssel, mint a bűnüldözéssel. Nagyon fontos ilyen feladatuk van a az ifjúság bűnözésének megelőzésében, az erőszak megelőzésében, stb. Úgy gondolták, hogy jobb az igazságügy miniszter alá rendelni. A törvény úgy intézkedik, hogy bíróügyész kell ezt irányítsa, tehát ilyenné neveztek ki. A megbizatásom részeként, tehát az igazságügyminisztériumba rendeltek, helyeztek át. Itt ö, csak ö, közhivatalnokok ö, dolgoznak, ö, úgy, mint a pénzügyminisztérium, az igazságügyminisztérium, stb. hivatalnokai. Az osztály ö, tagjai ki négy évre nevezik ki az osztályra, és ö, fel is lehet menteni őket a négy év vége előtt, ahogy engem is. Tehát teljesen ö, átlátható rendszer van. Két feladata van ennek az osztálynak. Az első a korrupció felderítése és leltárba vétele minden évben. Ez azt jelenti, hogy minden szükséges információt centralizálni. Politi- rendőrségi statisztikát, igazságügyi statisztikát feldolgozni, a különböző hivatalok statisztikái, még a fegyelmi eljárásokét is, illetve begyűjteni más hivataloktól az információt. Egyetemekkel, nem kormányzati szervekkel, a Transparency international kapcsolatot tartani centralizáljuk egy éves jelentésben ezt az információt, feltelt térképeznünk a korrupció helyzetét Franciaországban. Kettős a cél a törvény kimondja, hogy az osztály a jelentésében, amelynek elhoztam a legutóbbi példáját, a 2011-es, hadd adjam át az elnökasszonynak. Nos, az éves jelentés a miniszterelnöknek és a az igazságügyminiszternek szól, amint megjelent ingyenesen hozzáférhető és publikus. Nos, a jelentésében az osztály a kormánynak javaslatokat, ajánlásokat tehet a franciai korrupció megelőzésére. A 2012. júliusában megjelent 2011-es jelentésben van egy tanulmányunk a whistleblowingról, a figyelmeztetésről, úgy a magán, mint az állami szektorban. És ö, ismertetjük a francia helyzetet, ö, és emlékeztetünk rá, ö, hogy a büntetőeljárási kódex ö, 40. cikkének második bekezés értelmében a francia közhivatalnak minden körülmények között köteles a legkisebb szabály és törvénysértést is jelenteni. A fel nem jelentés azonban nem büntethető. És nem kap védelmet az a közhivatalnak, az a köztisztviselő, aki ellen megtorlás, zaklatás, előléptetés megtagadása lenne a megtorlás. a köztisztviselő természetesen fellevezett, hogyha nem léptetik elő ilyen zaklatás folytán, de nem teljesen védett abban az esetben, hogyha a korrupció kapcsán jelentés vagy feljelentés lesz. Ezért azt ajánlottuk, hogy külön tényállás legyen a fel nem jelentés, amikor a köztisztviselő korrupcióra bukkan, és ezt nem jelenti, ennek legyen büntetési tétele. Másrészt feltesszük azt a kérdést, hogy milyen védelmet élvezzen az ilyen köztisztviselő, például áthelyezés révén. Ez az elemző munka, tehát része az osztályunk munkájának ennek más célja is van, mint amit mondtam, mivel megelőzési egység vagyunk, megpróbáljuk elemezni, milyen okok vedettek a korrupció elkövetéséhez, a bűn cselekmény elkövetéséhez. Mit tette lehetővé, hogy elkövessék ezt a bűncselekményt? Itt teljesítjük igazán a megelőzési feladatunkat szükséges megismerni ilyen esetekben a tényállást, a tettestársakat, mindezt elemezni, az elítélést, hogy megtörtént-e, illetve, hogy ö, milyen büntetési tételt kapott az élet. Egy nagyon egyszerű példát mondok, mivel sok idő nincsen, bonyolult tehát nem tudok mondani, de egy éve a rendőrség igazoltat Lille mellett innen nem nagyon messze Észak-Franciaországban egy kis bűncselekményt elkövetni próbáló valaki egy autót akart feltörni. Ő külföldi volt, egy szót nem tudott franciául, és francia ö, jó állapotú ö, személyigazolványt vesz elő. Tehát elővéleg ő francia, azért furcsa volt mivel az autót akarta venni, azért igazoltatták, és ekkor derült ki, hogy az egyik észak-franciaországi önkormányzat dolgozója pénz ellenében átadott igazi hamis személyigazolványokat. az önkormányzati dolgozók börtönbe került, elítélték, a büntetőügynek vége. A mi munkánk az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan, miért követhették el ezt a bűncselekményt. Több száz ilyen ö, ö, személyigazolványt kiadtak. olyan ajánlás hogy talán el kellene ö, választani egymástól a különböző munkafázisokat. Más írja alá, és más tegye a pecsétet a papírra. Vizsgálatunk vonatkozik a közbeszerzésre, a magánszektorra is, mely figyelmeztető rendszerek nem működnek például megpróbálunk jobb prevenciót elérni. A központi korrupció megelőzési osztály további feladata a különböző igazságügyi és egyéb államigazgatási szervek megkeresésére válaszolni. Lehet az polgármester, magánszektor, üzleti élet képviselője, bíró bíróügyész. Nos, a prevenció kapcsán szoktak megkeresni bennünket, megkérdezik, hogy van-e kockázat, hogyha X vállalat kapja a közbeszerzési szerződést akkor, amikor az önkormányzatnál képviselő a vállalat tulajdonosa például. Ez segítség tehát a bűnüldözésben, amit mi végzünk. Írásos véleményt adunk, elküldjük a bírónak, ügyésznek, és egy eljárás során ezt figyelme veszik, és minden fél megkapja. Nos, ez a két fő feladata az osztálynak. Még egy-két percet kérek az elnök asszonyt, hogy be tudjam fejezni. Megpróbáljuk a tudatosításra ébresztést is elvégezni az állami szektorban, például a jog oktatásában, más természetesen, hogyha egy jövendő bíróhoz beszélünk, vagy egy büntetés végrehajtási dolgozóhoz. A magánszektorban is jelenben vagyunk, megpróbálunk tudatosítani, a nagyvállalatoknál van, odafigyelnek az ilyen kérdésekre, de a kis vállalatok sokkal érzékenyebbek, sokkal veszélyesebbek a korrupció szempontjából. Nos, ilyen képzést is végzünk valamint, ahogy az elején mondtam, sok egyezmény született a 90-es évek eleje óta. A kollégáimmal részt veszünk közül munkacsoportokban, az OECD-ben két ilyen csoport van, a Grekón belül, az ensz belül van munkacsoport, a G20-ak keretén belül is működik egy korrupció ellenes csoport, 2010-ben hozták létre, és különböző más nemzetközi intézményekben, például az Európai Uniónak is vannak ilyen szervezetei az EPAC, az EU, a Eurojust, stb. Nos, ez a munkája az osztálynak. Természetesen nem minden ideális, mert politikai akarat kell ahhoz, hogy jobb legyen a prevenció, de úgy tűnik, hogy ez úton van. Minden esetre eh, harcolok hát az új kormányjal eh, kapcsolatban pont úgy, mint a régi eh, kormány idején. fel kell használni minden lehetséges eszközt, hogy hallassuk a szavunkat a korrupció megelőzése érdekében. Köszönöm szépen a figyelmet! Grazie, Messer Badi. Adesso apriamo il dibattito, diamo subito la parola. Köszönöm szépen, Badi úr. Akkor nyissuk meg a vitát. Először a koordinátoroknak adom meg a szót. Vajon asszony érdekes volt mind a két előadás. Bemutatták sikeres korrupcióellenes küzdelmüket. Szlovéniából érkeztem, és több kérdést is szeretnék feltenni. Szlovéniában gyakran beszélünk a különböző korrupciós tevékenységekről, a média rendszeresen beszámol korrupciós ügyekről. De az a helyzet, és ezt is említették önök, különösen az én országomban ritkán történik meg, hogy el is ítélik az embereket, vagyis az ügyek időközben elhalnak. Több kérdést is szeretnék feltenni. Van-e becslés arra, hogy mennyi pénzt költenek nemzeti szinten a korrupció elleni szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a két prezentációt. Két kérdésem lenne. Az első kérdésem mindkét előadóhoz szól. Milyen volumenben voltak döntő jelentőségek a whistleblowerek, tehát a belső feljelentők azokért, hogy egyáltalán megtörtént, illetve elkezdődött a nyomozás bizonyos korrupciós ügyekben. Sűrűn történik az, hogy az ilyen emberek révén információkat hoz jutnak a korrupciós ügyek kapcsán. Így értettem, így értelmeztem a norvég állampolgárral kapcsolatos példájának az esetét is. Talán elmondhatná részletesebben, pontosabban, hogy milyen sűrűn történik meg, hogy a whistleblowing egy pozitív jelenségként jelenik meg ilyen ügyek során. A második kérdésem inkább Denker úrhoz szól. Mit gondol, mi az oka annak, hogy olyan alacsony a korrupció Dániában? Mi az oka ennek? Nem indokolható ez feltétlenül azzal, hogy olyan csodálatos módon működik a nyomozás Dániában, hát ezen nem múlhat. Mi az oka tehát annak, hogy Dániában alig-alig van korrupció? Köszönöm. Köszönöm szépen. Kirkhope úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you very much, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Newton Dunn úr megjegyzéseihez kapcsolódik a mondandóm, ugyanis én voltam az a parlamenti képviselő, aki foglalkozott a közös nyomozócsoportokkal, és annak idején nagyon örültünk annak, hogy ez látszólag az együttműködés új korszakát nyitja meg a különböző bűnöldözési szervezetek között, és nincs jobb példája annak, hogy miért is van akkor a szükség erre, mint a korrupció. Az a benyomásom, hogy a az eredménye ezen közös nyomozó csoportoknak, hát hogy is mondjam, nem teljesen egyértelmű mindenütt, aminek mégpedig részben az az oka, hogy a különböző tagállamokban máshol található a súlypont, ami különböző bűntényeket illeti, és másrészt azon is múlik ez, hogy a különböző bűnöldözési szervek nem mindig hajlandóak együttműködni másokkal, és nem mindig hajlandóak információkat megosztani másokkal. A korrupció kapcsán teljesen létfontosságú, hogy az együttműködés elől minden akadályt elgördítsünk, és hogy a jövőben a lehető leggyakrabban használjuk ezeket a közös nyomozó csoportokat. Érdekelne, hogy mit gondolnak erről az előadóink. Én ugyanis azt gondolom, hogy áttörő jelentőségű lenne, hogyha el tudnánk érni, hogy ezek a nyomozó, közös nyomozó csoportok valóban sikeresen működjenek. Eh, la parola all'onorevole Gomes. Gomes asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Based in the experience Köszönöm szépen. A hazámban tapasztaltak alapján, ahol ugyanis különböző fontos nyomozási ügyek vannak folyamatban, beleértve különböző bankokkal kapcsolatos ügyeket, közbeszerzési ügyeket, és így tovább, és én ugye Portugáliából jövök, az emberek nagyon frusztráltak, hogy ezek a nyomozások egyébként sehova nem vezetnek, különösen tekintettel arra, hogy ugyanazon bizonyítékok alapján más EU-s tagállamokban volt nyomozás ezen ügyekben, és már el is ítéltek bizonyos vádlottakat, belétve portugál állampolgárokat. Ilyen eset például a 2004-es portugál, portugál tenger alatt járó közbeszerzés, amikor is egy német vállalat kapta meg a megbízást, az adott német vállalat munkatársait letartóztatták és elítélték korrupciós vádakkal, és Görögországban is volt egy hasonló eset, ahol a védelmi minisztert elítélték, Portugáliában ugyanakkor az illető a felelős még mindig a posztján van, nem ítélték el, az emberek tehát nagyon frusztráltak, és a média is foglalkozott az ügyjel, mindeközben egyébként az ügyel foglalkozó ügyészt leváltották, aki igen sikeresen vezette a nyomozást, a Eurojustot is bevonta, és most az újonnan kinevezett ügyész szerint a német hatóságok nem továbbítják a szükséges dokumentumokat, amelyek szükségesek lennének a nyomozás folytatásához. Münchenből azonban azt az információt kaptuk, hogy minden dokumentumot kiadtak, amely szükséges a vádlott elítéléséhez. Az önök tapasztalata szerint hogyan működik az együttműködés? 2008-ban jött létre közös nyomozócsoportok létrehozásának lehetősége, és a szükséges dokumentumokat azonban csak az idén küldték meg a németek a portugáloknak. Tehát önök mit gondolnak erről? Hogyan működik az igazságügyi együttműködés a Eurojuston keresztül, vagy azon túlmenően is? Hogyan működik az együttműködés a tagállamok beli ügyészek között, különösen olyan ügyekben, amelyek politikai értelemben nagyon érzékenyek? Bizonyosan nem kell önöket emlékeztetnem arra egyébként, hogy ki volt akkor a Portugália miniszterelnöke, Barroso úr. Elnök, Borsellino asszony. Sí, grazie, president. El procuratore Denker c'ha... Denker úr elmagyarázta, hogyan működik a Dán igazságügyi rendszer korrupciós ügyekben elmagyarázta, hogy egy adott ügy hogyan zajlik le. Szeretném tudni, hogy mennyi ideig tartott a nyomozás kezdetétől, amíg elítélték az illető úriembert. Nagyon gyakran hosszadalmas az eljárás, kislekedés van. És ezért elévülés is felléphet. Legalábbis az én országomban ez megesik. Sokat dolgozunk, és utána semmi eredmény. Szeretném tudni, hogy mennyi ideig tartott a nyomozás, meddig ideig tartott, amíg elítélték az illetőt. A közös nyomozó csoportokkal kapcsolatos a következő kérdésem. Ez egy fontos eszköz tudomásom szerint országomban Ő tudják, hogy mennyire fontos ezt használni is. Ezek a közös csapatok miért jelen alacsony kihasználtságok? Pénzkérdés, vagy nincs bizalom az országok között? ö, kolléga. Én is ö, szeretném tudni, hogy a két itt képviselt országban mikor fogadták el a legút legutóbbi korrupcióellenes törvényt, és meddig tartott a parlamenti eljárás, amíg el tudták fogadni az illető törvényeket. Azt is szeretném tudni, hogy más jogszabály készül-e ilyen értelemben. Elnök, köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót az előadóknak, én is szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést feltenni, talán túl egyszerű is a kérdésem. A tevékenységük során, nyomozások során a politika szerepe szor jelent meg, a politikai szerepről is végeztek egy nyomást, és volt-e elítélés Demker úr, és utána Bedi úr, mindenki öt percet kap, mert szeretnénk időben lezárni ezt a klasztert. Uh, thank you very much uh, for all. Uh, Köszönöm szépen ezt a sok kérdést. Úgy vélem, hogy ha mindegyikre válaszolni kívánnék, alaposan, tetőtől talpig, akkor több napig is itt ülnénk. Mindenesetre meg fogom próbálni és válaszolok. Először is, mennyi pénz ö, ö, mennyi pénz folytatnak Dániában a korrupció prevencióra, és a ö, nyomozásra mennyibe kerül a dániai korrupció megelőzési harc. Erre nem tudok válaszolni sajnos, de szerintem nagyon sokba. Hadd mondjam el. Én vezetem a korrupció ellenes munkát, a megelőzést és a nyomozást is és az európai korrupciós ügyekkel is én foglalkoztam. Az OECD-ben két ülésen is voltam, a Grekóban is, a Junkéban is. Nem tudom pontosan számszerűen, hogy mennyibe kerül a korrupció ellenes harc, sokba kerül, de ez a pénz rendelkezésre áll, hogyha ö, szükségünk van rá. Ö, az UNICEF-ben. Azt mondták, hogy két év kell erre a munkára. Én szkeptikus voltam, én négyre satszoltam. Ö, olyan ö, sok külföldi nyomozás volt, olyan sok információt kellett begyűjteni külföldről, végül is négy évbe került, és egy évbe a bíróság előtt. Tehát 5-6 évig tartott ez az ügy. Hát tőlünk telhetően meggyorsítottuk az eljárást. A bonyolult ügyekhez igenis idő kell ez nem azt jelenti, hogy ölbetett kézzel ülünk, hanem a rendőrség és az ügyészek együttműködnek, megvitatják, mit lehet tenni azért, hogy az ügy haladjon. A közös nyomozó csoportokkal kapcsolatban csak nagyon pozitív tapasztalatom van. A legfantasztikusabb dolog az, hogyha van egy ügy a saját országokban, és információt kell ö, kérni külföldről, ö, akkor ö, egy megkereső levelet kell küldeni ö, kölcsönös ö, segítségnyújtás keretében. Nagyon nehéz országon belül de ha külföldre küldjük a megkeresőt, ott még fontosabb dolgok vannak, és félrerakják a levelet, akkor fel kell venni a telefont, és utána kell érdeklődni. De amikor közös nyomozó csoport van, akkor abban vannak ügyészek, nyomozók mindkét országból, és együtt foglalkoznak ügyel. Nem kell megkereső levelet küldeni. Nem kell telefonálni. Nagyon jól működik ez a koordináció. Tudjuk, mert kipróbáltuk. Az Eurojustnál fel kell hívni az illető felelőst, és segítséget kapunk nem szükséges a jogsegélykérelmet gyakorlatilag kiküldeni. Nagyon gyorsan meg kapjuk az információt. Tudjuk, mit kell tenni, mit nem kell tenni. Természetesen, amikor egy dolgozunk, fontos, hogy ki mit dönt Ha megvan a szándék, akkor a sikerre is vezet. Azon ügyek, amelyeket én láttam, mind sikerrel zárultak. Mm. Tehát jó tapasztalataim vannak a közös nyomozócsoportokról. Volt egy kérdés a ö, rendőrség és ö, a, ö, az ügyészség együttműködéséről. A rendőrség olyan után nyomoz, ami szerintük fontos és érdekes. Amikor egy ügyet kivizsgálnak, akkor van más érdekes információ is, mint amiután az ember elkezd eredetileg a nyomadást. Be kell indítani a motort, és utána az működik, de kell egy kapitány, ki megmondja, hogy milyen irányba menjünk. Együtt kell működniük, különben nincsen eredmény. Természetesen lehet vita azzal kapcsolatban, hogy mi jó, mi nem, de a kapitány dönt a hajó haladásáról hogy az ügyész dönti el, hogy milyen adatok szükségesek, és milyen adatokat fognak felhasználni. A megfelelő képzésről is volt egy kérdés. Itt komoly problémánk van. Martin Koitner elmondhatja, hogy Luxemburgban van egy korrupciós akadémia, ahol a megfelelő képzést kaphatják az érintettet. Ez nagyon jó. De a legjobban ezen kívül úgy lehet tanulni. Hopp, elnézést kérek. Figyelmeztettem önöket, hogy sokáig itt kell maradni. Nos, az idősebbek tanítják a fiatalabbakat, ez a tanulás legjobb módja. De van szervezet oktatás, és sokféle oktatási forma van. Nagyon fontos, hogy legyen megfelelő képzés. sok örültem volna, hogyha tovább beszélhetek, de befejezem, megpróbálok a ö, Dán barátomnak, Szunágó úrnak válaszolni. Mennyire vagyunk korruptak Dániában? Ö, Dániában ö, a korrupcióról szólnak, az újságcikk lesz, és az illető személy meghalt. Hát nem igazából hal meg, de a társadalom számára. Ezért néha megdöbbenve hallgatjuk a külföldi történeteket. Ez az északi szellem, a szerződés megszerzéséhez nem jut eszünkbe a megvesztegetést használni. Az adó elkerülés, adó csalás az eszünkbe jut, de a megvesztegetés, a korrupció az nem fér össze az északi szellemmel. Nos, milyenek a Dán szabályok a korrupcióval kapcsolatban? Hát szigorú szabályok vannak, a magánszektorban is van korrupció. A legutóbbi törvényváltozás 2000 után történt, amikor egy nemzetközi egyezményhez csatlakoztunk az unkekhez való csatlakozás nem tett, ö, siker, nem tett szükséges törvényi változást. Sajnos az elnök azt, hogy nem engedi, hogy tovább szóljak. No, no, de, Mr. Mm, Denker, jó, vorrei lei rispondesse su... kérdést. Volt egy politikus néhány évvel ezelőtt, polgármester volt Kopenhága egyik elővárosában, és eh, parlamenti képviselő is, találkozója van, és mindegyikre vörös bort is kell biztosítania. Nem értem, hogy hogy tudott ennyi bort meginni, de megitta és túlélte. Túlélte, és ezen kívül nagyon érdekelte a sport, volt futballklubja, és kézilabda egyesülete is megpróbálta segíteni ezeket a klubokat az önkormányzat pénzéből adott nekik méghozzá úgy, hogy bizonyos beruházási kereteket megemelt. Egyes beruházásokra többet fizettettek a kivitelezővel, és a különbözetet a futball, illetve kézilabda egyesület kapta. De számomra a legsúlyosabb dolog az, hogy az önkormányzat gazdasági ügyeivel kapcsolatban hazudott. Azt mondta, hogy minden rendben van, holott nem volt rendben minden. Mindezért elítélték, Dániában a házkutatást, a vagyon lefoglalást a mentelmi jog nélkül is elvégezhetjük, úgyhogy a az eljárás azzal kezdődött, hogy házkutatást tartottunk, lefoglalást foganatosítottunk, és közpénzek nem megfelelő felhasználásáról az újságokat is értesítettük. Éppen külföldön volt, amikor a magánlakásán is, illetve a városházán és a futballklubban most mindenhol, ahol úgy gondoltuk, hogy találhatunk valamit. A vizsgálat lezárult, és egy évvel később azt kértük a parlamenttől, hogy oldja fel a mentelmi jogát, mert vádat kívánunk emelni ellene. Az eljárás úgy zajlik, hogy az ügyészség a parlamenthez fordul, és minden esetben felfüggesztik a mentelmi jogot. Én nem emlékszem egyetlen esetre se, amikor ez nem történt volna meg. Ez elképzelhetetlen. Tehát amikor a rendőrség vagy az ügyészség a parlamentben azt kéri, hogy függesszék fel a mentelmi jogát egy politikusnak, akkor természetesen mindenki azt mondja, hogy igen, fel kell függeszteni, mert Dániában ez a szokás. Ezt követően vádat emeltünk, és két eljárás indult. A labdarúgó egyesülethez jutatott pénzekről külön bírósági eljárás volt, azért választották le a fő ügyről, mert más emberek voltak érintettek benne és volt egy nagy ügy azzal kapcsolatban, hogy hamis színben tüntette fel a városháza gazdasági ügyeit, az önkormányzat pénzügyi helyzetét, illetve nagyon sok bort vásárolt. Egy évig tartott a vizsgálat, megpróbáltuk felgyorsítani a dolgokat, de a védőügyvédek mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy az eljárás elhúzódjon. Egy évbe telt, mire a bírósági tárgyalás lezajlott, mindenféle kifogásokat találtak, illetve a bíróság előtt is gyakorlatilag csak a vádlott nevét nem kellett, vagy személyazonosságát nem kellett külön bizonyítanunk, minden mást megkérdőjeleztek. Hét év telt el, mire két ítéletet sikerült kérdezze meg, hogy milyen politikai párthoz tartozik, hogyha tagja van amelyiknek. Ilyen kérdést nem lehet feltenni. Nem is tudom. Nem vagyok teljesen jobbos se, meg balos se. Valahol a kettő között. De ennek semmi köze a munkámhoz. És hogyha azt kérdezi, hogy van-e jó tanácsom a Dán államnak, hogy még jobban tudjon küzdeni a korrupció ellen, nos, akkor azt mondanám, hogy szerintem a köztisztviselők megvesztegetése esetében kiszabható három év, hat évre emelendő, ugyanúgy, mint a e, magán szektorba bekövetkezett vesztegetés esetében, és azt gondolom, hogy a Dán államnak a befolyással való üzérkedést is e, büntető tényállássá kellene tennie. Nem azért, mert egy közvetítő azt mondja, hogy ő el tud érni valamit, hanem azért, mert nagyon gyakran a nyomozás, a vizsgálat során eljutunk a pénz útját, vissza tudjuk keresni egy bizonyos személyig, de köztisztviselő esetében ezt nem tudjuk megtenni. Holott egyértelmű, vagyis hát egyértelmű, hogy egy köztisztviselőhöz jutott a pénz, de nem lehet ezt bebizonyítani. Az is egyértelműnek tűnik, hogy a döntéshozatalnak volt valami köze ahhoz, hogy egy másik ember felvett egy pénzösszeget, de hogyha a befolyásoló üzérkedés büntető tényállássá válik a törvények értelmében, akkor lehet üldözni, szankcionálni ezt, hiszen kimondható, hogy ez az adott személy a köztisztviselőt befolyásolta. És akkor azt az embert, aki a pénzt felvette, meg lehet büntetni, ha a köztisztviselőt nem is, és ezért nagyon hasznos lenne egy ilyen törvénycikk. Köszönöm szépen, Denker úr! Most pedig eh, Bádi úrnak is szeretném megadni a szót, hogy eh, ön is eh, válaszoljon a feltett kérdésekre. Olaszországban volt egy magisztrátus, egy vizsgálóbíró, Giovanni Falcone, aki, akit meggyilkoltak egyértelmű jog felfüggesztését kérni eh, ahhoz, hogy házkutatást tartsanak egy politikusnál. Eh, nagyon sok országban lehetetlen házkutatást elvégezni, és a mentelmi jogot sem függesztik fel. Vádi úrnak megadom a szót, hogy válaszoljon a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok együtt válaszolni több kérdésre. A korrupció megelőzéssel kapcsolatban, ha van időm, eh, utána a bűnüldözéssel, a közös nyomozócsoporttal kapcsolatban, illetve a politikai nyomással kapcsolatban korrupciós esetekben. Nos, több kérdés is felmerült Szlovénia, Bulgária, más országok részéről a meglőzéssel kapcsolatban. Nos, az a kérdés, hogy az illető állama milyen a korrupció mix, ha szabad így mondanom van olyan ország, ahol nagyon elterjedt a korrupció minden szinten, a kis hivatalnoktól a társadalom tetejéig, akkor államreformra van szükség. Politikai szándék kell ehhez, és a nemzetközi közösség többek között az EU intézmények támogatása. Esetleg EU-n kívüli országoké, e, például e, Észak-Afrika, Közel-Kelet, Közép-Kelet, e, visszaosztásos a korrupció, a havi fizetésből egy hétig tudnak megélni a köztisztviselők. A maradék három hetet úgy húzzák, hogy megsarcolják, akár a közlekedőket. Nem állt meg a piros, de lehet, hogy nem is volt piros, de hát valamiből meg kell élni, tehát lesz büntetés belsőleg Franciaországban nincsen általános korrupció, nincs akkora, hogy minden szinten fel kellene lépni. De célzott intézkedésekre szükség van egyes területeken. Például két fő rizikó terület van, hát máshol is ez található, meg más országban. Az egyik a helyi önkormányzatoknál, hiszen a decentralizáció nagy jogkört ad a polgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének, a régió közgyűlés elnökének. Itt természetesen fel kell lépni, és nekünk figyelmeztető rendszer kell. A másik veszély a vállalatok, a közbeszerzésen résztvevő vállalatok és nemzetközi szinten a nemzetközi kereselemben részt vevők. Ez a két ö, fő rizikó, a többi marginális ö, ö, rendőrök korrupció, hát most is több van börtönben, de nem mondhatni, hogy ez általános ö, lenne, nem igaz általában az igazságügyre és a rendőrségre, semmiképp nem mondható. Valaki azt megkérdezi a korrupciós ö, ügyek többsége kombinálódik ki a whistleblowing a figyelmeztető rendszerrel? A válaszom nem. Nem elég ismert még ez a rendszer, sem az állami szektorban, sem a magán szektorban a korrupciós esetek többségét vagy véletlenül más kapcsán fedezik fel, például úgy fedezik fel, hogy hamis mérleget adtak be, mert kivettek pénzt illegális vállalatból, amikor csődbe megy a vállalat. Marseille környékén is volt egy ilyen Eh, esett eh, útépítéssel kapcsolatban. Másrészt eh, az állami és regionális számvevőszékek ellenőrzik a helyi önkormányzatokat, a területi önkormányzatokat. 26-szor jeleztek az ügyésznek területi önkormányzattal kapcsolatban további ö, nyomozati forrás, a ö, TRACFA, a francia pénzügyi ö, nyomozó osztály, ö, amely a pénzmosás elleni harcot is vezeti, és a bankoktól kapja az információt a gyanukról. Elképzelhető, hogy valaki nagy készpénzmozgást végez, ilyenkor is felmerül a gyanú. A három legutóbbi elütélés külföldi államhivatalnok korrupciója miatt úgy került a bíróság elő, hogy nagy mennyiségű készpénzt vettek ki a bankból Jelenleg ö, a, ö, nem követhetjük nyomon, hogy a parlament hogyan válik a, bánik a javaslatainkkal. Csak annyit tehetünk, hogy ö, megjelentetjük a jelentésünket, és azt mediatizáljuk. De megesik, hogy egyes ajánlásokat követnek. Például a 2010-es jelentésünkben volt egy ajánlás, amely arról szólt, hogy a Transparency International és a hasonló szervezetek jelen lehessenek a bíróságon az ügyész mellett, illetve az áldozat mellett. Nos, a jelenlegi köztársasági elnök jelezte, hogy ezt a kis eljárási változtatást véghez akarja vinni. Ez egy kicsi dolog, de a nyomon követés lehetővé teszi. A 93-as törvényt szerintem túlhaladta az idő. Új törvényi szabályozásra van szükség. Előtte konzultálni kell, széles körben az érintetekkel, velünk is, hogy véleményt tudjunk mondani kereshessen meg bennünket bármilyen állampolgár, ne csak hivatalok. Nem tilos írni nekünk, de ezt szabályba is kellene foglalni. Nem szeretném, hogyha arra jutnának, hogy Franciaországban csodálatosan működik a korrupció megelőzés, van korrupció megelőzés, úgy működik, ahogy jelentésem bevezetőjében erről részletesebben írok. Egy szót a büntető oldalról. A jelenlegi osztályom nem nyomozati és nem nyomozó egység, de részt vettem közös nyomozó csoportmunkában korábban. Franciaországban 2000 körül kezdődött ez, például Spanyolországgal kapcsolatban a terrorizmus és a kábítószer elleni harc kapcsán. Inkább, mint korrupció kapcsán. A közös nyomozó csoportok nagyon jól működtek. Romániával is ö, szervezett csoportokról volt szó, akik bankkártyákat használtak. Sokba került. Most a kezdeti lelkesedés után egy kicsit ö, csökkent ennek az intenzitása. Sokba kerül, kevés a pénz, illetve olyan or, rendőrök kellene, akik mindkét ország nyelvét beszélik és jogát ismerik. Ez most már más, mint a klasszikus jogsegélykérelem idején. Nincsen európai ügyészség, ezért is különösen fontos, hogy közös legyen a nyomozás. Portugália feltette a más területen való nemzetközi együttműködés kérdését, például információcserén, e-csere kapcsán. Igen, ez lehetséges. Közvetlenül fel lehet venni a kapcsolatot más országgal. Ez gyakran személyi kérdés. Ki alkalmasabb a nemzetközi együttműködésre, ki kevésbé fiatalon, amikor a 70-es évek végén még nyomozással foglalkoztam, akkor elképzelhetetlen volt gyakorlatilag a nemzetközi együttműködés. Hát Olaszországba eljutni, hát az hihetetlen. Megtűnt akkor. Most teljesen bevett dolog. Jelentős előrehaladás történt. A politika nyomása volt a következő kérdés. Az én a szemre ilyen nincsen. Elképzelhetetlen. Inkább én próbálok nyomást gyakorolni a politikára, a politikusokra, hogy fejleszék ezt a tevékenységet könnyen meg lehetne folytani bennünket, hogyha az erőforrásoktól megfosztanának, de nem így van. Franciaországban ez kisé így történt a 2000-es években, de megváltozott a trend. Meg kell mutatni, hogy mennyire fontos a mi tevékenységünk. Ezt teszem az utóbbi két évben. A ügyekben, korrupciós ügyekben több elítélés is volt. Politikusokat, egy volt köztársasági elnököt elítéltek. Nem könnyű, nem gyors, de úgy gondolom, hogy a vizsgáló bíró jelenléte, aki teljesen független személy, biztosítja, hogy az ügyeket végigvigyük megfelelőképpen. Végezetül volt még egy kérdés a legutóbbi korrupciós törvényekről, most Franciaországban, mint sok más országban nyilvánvalóan módosulnak a jogszabályok, a büntetőtörvénykönyv, mégpedig úgy, hogy a nemzetközi egyezmények ratifikálását követjük. A legutóbbi törvények korrupciós ügyben 2000-ből származnak, miután az OECD egyezményt ratifikálta Franciaország, utána 2005, magánszektorbeli korrupció 2007, másik törvénymódosítás is volt 2007-ben a nemzeti terrorizmus miatt. Tehát átültetjük a belső jogaba a nemzetközi egyezmények kötelezettségeit. Azt hiszem, hogy válaszoltam gentlemen, uh, gentlemen, thank you very much. Tisztelt Uraim, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen átfogóan válaszoltak a kérdésekre. Nem szeretném rabolni az idejüket, de Newton Dunn és Fajla képviselők szeretnének nagyon röviden visszatérni arra, amit említettek. Azt kérem, hogy röviden válaszoljanak. Newton Dunn úr, tessék. Köszönöm szépen, ennek úr. Továbbra is a GIT-ekkel kapcsolatban, ez európai szintű bűnözésről lesz szó. Nagyon jó, nagyon elegánsan és nagyon hasznosan elmagyarázta nekünk, hogy milyen zavar az az, hogy Európában nap mint nap látjuk az utcán a becsempészet, hamisított termékeket, DVD-k, CD-k, nemzetközi bűnözés keretében csempészik be ezeket, cigarettákat is, cigarettát is csempésznek, aztán luxusautókat visznek ki a Szovjetun, illetve más országokba, Kolumbiából, Afganisztánból kábítószert hoznak be, pénzügyi csalás, internetes csalás, lopás, naponta tízezer bűncselekmény történik. Hogy döntik el, hogy JIT-et hoznak létre valamelyik bűncselekmény esetében, vagy pedig azt mondják, hogy ó, hát ezt a 9900-at nem tudjuk kivizsgálni, nem hozunk létre JIT-et. A legnagyobb súlyúak esetében jön létre ilyen JIT? Badi úrnak szólt a kérdés. Vélet asszony is hadd tegye fel a kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy kérdésem a francia szakértőnkhöz, illetve két kérdésem is volna. Említette, hogy valószínűleg a francia vonatkozó jogszabályokat meg fogják reformálni. A kérdésem az lenne, nem tartaná -e észszerűnek, hogy a francia nemzeti jogalkotás esetleg impulzust adjon az európai jogalkotási munkának. Nem tartaná ezt üdvösnek a francia munka szempontjából is. Van egyfajta európai jogalkotásunk, ugye egyfajta harmonizáció, természetesen figyelembe véve a nemzeti hagyományokat is. Önök számára nem lenne hasznos, hogyha lenne egy európai jogszabályára vonatkozóan, és a második kérdésem nagyon érdekesen magyarázta, hogy festett a helyzet a 80-as, 90-es években Franciaországban, véletlenszerűen tártak fel korrupciós ügyeket más büntetőeljárások során végzett nyomozás alkalmával. Úgy hallottam, hogy a 80-as, 90-es években volt egy nagy korrupciós ügy Franciaországban, különböző vízzel kapcsolatos koncesziós eljárások alkalmával. Az akkori ügy kapcsán Franciaország hozott egy nemzeti jogszabályt koncesziós eljárásokra vonatkozóan. Ha tud erről valamit, érdekelne, hogy azóta, az azóta eltelt időben nem váltak-e ismerté hasonló ügyek, és ha nem voltak további ilyen ügyek, akkor a kérdésem az, hogy annyira hatékony most már a koncesziós eljárásuk? Um, uh, Azt hiszem, hogy Badi úrhoz szól mindkét uh, kérdés. Kérem, hogy röviden válaszoljon rájuk. Igen, néhány percben tudok válaszolni rájuk. A jogalkotás uh, fejlődése jogszabályokkal kapcsolatos kívánságaimról, elképzeléseimről én beszámoltam már a kormánynak 2013-ra vonatkozóan, nem tudom, hogy megvalósul-e a reform folyamat megindult Franciaországban, ugye a érdekeltség ütközésekről van szó, érdekütközésről, vagyoni összeférhetetlenségről, ami a francia jogban nem annyira honos fogalom, de a nemzetközi joghoz igazodnánk jogalkotás mindenképpen egyfajta harmonizációt jelent Európában és nemzetközi eh, szintéren is. Ami a közbeszerzéseket illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. A eh, helyi szintű visszolgáltatási eh, koncesziók esetében volt egy sor probléma, a közbeszerzések szabályozását átalakították, büntető jogi szankciók léteznek. Szerintem ami eh, hiányzik, az talán a nem területi, eh, vagyis az államot képviselő közhatalmi ág, a prefektúrák által való ellenőrzés eh, az önkormányzatok felett. Pillanatnyilag alapvetően utólagos ellenőrzés van csak. A törvényességi felügyelet, amit a prefektus ellát, az eléggé korlátozott. A számvevőszék azt mondta, hogy azt mondta nekünk, hogy a közbeszerzési szabályozás egész dzsungelt jelent, nagyon bonyolult, jó is el lehet tévedni benne, tehát így is el lehet követni valamilyen törvénysértést, de természetesen nyereségvágyból is. Ez az egyik ha nem is aggodalmunk, de egy olyan terület, ami kockázatot jelent Franciaországban, és amit jeleztünk a kormánynak is. Köszönöm szépen eh, Badi úrnak és Denker úrnak is a válaszaikat. Még eh, rögtön áttérünk a következő fejezetre. Elnézést kérek eh, a vendégeinktől, hogy kisé csúszásban vagyunk, és a következő előadót szeretném felkérni, illetve a kérdezőket, hogy rövid időt használjanak csak fel a kérdésekhez. A negyedik fejezet a korrupció és a szervezetbűnözés, a képességépítés és a korrupció elleni küzdelemben a összeegyeztethetőség kérdése. Mihály Lévi, az első hozzászóló előadó professzor a Cardiffi Egyetemről, őt pedig Martin Kreutner követi majd, aki Bécsben a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémián dolgozik, 15 percet kapnak fejenként. Levi úr kezdheti. Működik? Igen? Nos, az időkeretek miatt olyan rövid leszek, amilyen rövid csak tud lenni egy tudományos szakember bár nem vagyok Dán, nálunk is vannak bűnjéghegyek, egyértelműen a korrupció és a szervezet bűnözés a leg esetében a legérdekesebb területek a felszín alatt vannak egyértelműen. De hogyan, milyen korrupció és a szervezett bűnözés imidzse, percepciója. Nagyon sok a félreértés, a gestalt német fogalmat használnám, a antropológiai eh, szempontból Lévi Strauss eh, mondta, hogy eh, mi bármit elolvashatunk, beleolvashatunk abba, amit olvasunk. Ez egy eh, pszichológiai rosa volt. Eh, egyfajta eh, szervezett bűnözés ez is, Rosalina jelenlétében. Nagyon nagy a különbség az Olaszország részében tapasztalható szervezett bűnözés között. A korrupció a tisztességtelen befolyásolást jelent a törvényes és törvénytelen tevékenységek eh, vonatkozásában növényevők és a húsevők között kell különbséget tennünk. A növényevők azok, akik csak elfogadják a vesztegetést, a csúszópénzt, a húsevők pedig azok, akik védelmű pénzt szednek, illetve ki akarják használni a korrupciós lehetőségeket így érdemes a korrupciót tekinteni. A korrupció észlelése, percepciója során bizony nem egyértelműek a dolgok. Amikor szolgáltatást akarunk megszerezni, nem csak Olaszországban befolyásos emberekhez fordulunk, Nagyon sok fajta jogszabály született, szervezetbűnözés el között nagyon szépen köszönjük. Most pedig megadom a szót Tüstén Martin Kreutner professzor úrnak, aki a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémiától érkezett hozzánk. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm Elnök asszony, hölgyem és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide. A prezentációmat azzal kezdeném, és szeretném elmondani, hogy tíz éves tapasztalatom van a korrupcióellenes harcban, hiszen az osztrák korrupcióellenes hatóságot vezettem tíz évig, tehát vannak gyakorlati tapasztalataim, és ha megengedik, szeretnék majd reagálni néhány olyan dologra is, ami elhangzott ma reggel, illetve a délelőtt folyamán. Néhány prezentációt tartottam már az elmúlt évek során, általában jó és rossz hírekkel kezdem. A jó hír az, hogy egy olyan régióból érkeztem, ahol nincs korrupció, hiszen a korrupció büntetendő Európában, a rossz hír azonban az, hogy ez természetesen valótlanság. Nagyon hasonló problémákkal szembesülünk, mint más régiók világszerte, Ez tükrözi a korrupció egyik legfontosabb problémáját is természetesen, hiszen a korrupció mindig másokat érint. Soha nem mi vagyunk korruptok, mindig más a korrupt. Hogyha ketten beszélgetünk, mindig a másik korrupt, nem mi. Mindig kényelmesebb azt mondani, hogy az afrikaiak, az ázsiaiak a korruptok, vagy a földön kívüliek a hold túloldalán, a hold sötét oldalán. És ez sajnálatos módon befolyásolja azt is, hogy hogyan kezelünk bizonyos országokat és a régiókat, amelyekkel együttműködünk. Szeretném röved, röviden megemlíteni például az Európai Uniós csatlakozási folyamatokat. Nagyon szigorú kritériumokat határozunk meg a csatlakozni vágyó országokkal szemben, monitorozzuk, ellenőrizzük őket, de amint csatlakoznak a klubhoz, hirtelen az az érzésük támad, hogy már is mentesülnek ezen kritériumok alól, és már nem tartoznak ilyen szigorú ellenőrzés alá. Ugyanez igaz az úgynevezett régi demokráciákra, de az úgynevezett régi tagállamokra is. Általában hajlamosak vagyunk a világban mindenkit kioktatni, ugyanakkor azonban magunk nem felelünk meg azoknak a kritériumoknak, amelyeket másokkal szemben támasztunk. Biztos vagyok abban, hogy ez nem igazán növeli a hitelét az erőfeszítéseinknek és intézkedéseinknek, ezért érvelhetünk úgy, azt gondolom, hogy nem szabad azzal kezdenünk, hogy másokra mutogatunk újjal, sokkal inkább saját magunkat kellene megvizsgálnunk, önvizsgálatot kellene tartanunk a korrupció területén. Tehát fontos lenne a saját házunk táján szétnézni először. Déle, a délelőtt során már hallhatunk erről a globális korrupciós paraméterről, amelyet a Transparency International alakított ki. Az egyik dia, és itt láthatjuk most ismét, felvetette azt a kérdést, hogy globális mércével mérve mely ágazatok és mely intézmények azok, amelyek a leginkább korruptok, vagy szélsőségesen korruptok. Érdekes módon, de talán inkább ijesztő, mint érdekes, a politikai pártok szerepelnek a lista élén, a jogalkotó szervek követik, ezt követi a rendőrség, és lejjebb láthatjuk az igazságszolgáltatást és a médiát. Ha emlékezetünkbe idézzük azt, hogy a modern nemzetállam koncepciója ezen a három pilléren alapul, vagy hogyha a médiát is szemügyre veszük akkor ezen a négy pilléren, akkor gyakorlatilag a lakosság pont ezt a négy pillért tekinti a legkorruptabbnak. Azt hiszem, igen, beszédes tényez. Nem csak azt jelenti, hogy gond van az állammal, hanem hogy a szélesebb, általánosabb képpel is gond van. nem feltétlenül a más régiók, a más kontinensek vezetik a korrupciós listát. Egy globális tanulmány készült, Európa vezeti a listát, a lakosság 75, 70, elnézést, 73%-a azt gondolja, hogy növekedett a korrupció az elmúlt három év során Európában. Talán ez is bizonyító erejű, a korrupció nem olyasmi, amin csak másoknál gond, nálunk is, saját határainkon belül is létező jelenség a korrupció. Mit tehetünk? Nos, mindenképpen eh, büntetőjogi kategóriává kellene nyilvánítani a korrupciót, a nemzetközi egyezmények is eh, ezt támasztják alá, de talán eh, három további pillére is szükség lenne, prevenció az egyes, a második a tájékoztatás, és végül nem utolsó sorban szükség van együttműködésre is, és nem csak a különböző ügynökségek, szervezetek közötti együttműködésre van szükség. Én azt gondolom, hogy ágazatok közötti interszektorális kooperációra is szükség van. Tehát a civil társadalmat és a ö, magángazdaságot, a privát ágazatot, szektort is be kell vonni. Voltak nagyon fontos erre vonatkozó kezdeményezések az elmúlt időszakban, és a nemzeti jogalkotást is többen említették ennek kapcsán. Az Egyesült Államokban volt nemrégiben egy jogalkotás, egy jogszabály született ezen a területen, és az Egyesült Királyságban is született egy modellértékű jogszabály. amely a korrupcióra felhívja a figyelmet, és végül, de nem utolsó sorban azt hiszem, nagyon fontos a generációk közötti kommunikáció is ebben az értelemben. Fontos, hogy beszéljünk a fiatalokkal, az iskolásokkal, az egyetemi hallgatókkal, és már az oktatás területén is foglalkozunk a korrupció kérdésével, megelőző jelleggel. Nagyon kevés olyan európai ország van, amely nem írta alá az ENSZ egyezményt. Ha pontosan emlékszem, két olyan EU-s tagállam van, amely nem írta alá, illetve nem ratifikálta ezt az egyezményt. Igen, Németország az egyik, így van. A német kormány néhány héttel ezelőtt egy nyílt levelet kapott, amelyet 30 vezető vállalat igazgatója írt alá, és kérték a német kormányt, hogy mielőbb írják alá és ratifikálják ezt az egyezményt, hiszen lassan már az üzleti világ számára is kínos, hogy világszerte utazgatnak és állandóan kritizálják őket, őket mindenütt, hogy egy olyan országban tevékenykednek, ahol ezt a, az egyezményt még nem ratifikálták. Ugyanakkor és most nagyon semlegesen fogalmazok, ennek az egyik oka talán az, hogy Európában még nem teljesen elfogadott a hatalom megosztás elve. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a korrupció elleni harcban. Nagyon fontos a független igazságszolgáltatás megléte, a független nyomozati hatóság, a független korrupció ellenes hatóság megléte annak érdekében, Félbeszakítja az elnök a felszólalót, illetve az előadót. Elnézést, félbe kell szakítanom önt, hiszen ön azt mondta, hogy két EU-s tagállam van, amely ezt az ENSZ egyezményt még nem ratifikált, az egyik Németország, melyik a második, amennyiben tudom, a cseh köztársaság a másik, de azt hiszem, érdemes lenne ennek utána nézni, azt hiszem, úgy tudom, Németország és a cseh köztársaság ez a két tagállam. Nem, Luxemburg ratifikálta, de utána nézhetünk ennek. Hadd térjek azonban vissza a hatalommegosztás eh, elvére. Úgy gondolom ez egy rendkívül fontos kérdés. Tulajdonképpen minden nemzetközi egyezmény eh, megköveteli ezt, és az UNCAC 6-os és 36-os eh, cikkében szerepel ez, az Európa Tanács egyezményében vagy konvenciójában is szerepel ez a kritérium. Múlt év novemberében az antikorrupciós hatóságok európai hálózata is egyhangulag elfogadott bizonyos vezérelveket ezen függetlenségre vonatkozóan. Szívesen megosztom ezt önökkel, tehát vannak alapelvek, vannak ajánlások, vannak irányelvek arra vonatkozóan, hogy a függetlenség ezen koncepcióját hogyan lehetne a gyakorlatban konkrétan megvalósítani. Szeretném elmondani továbbá, hogy tulajdonképpen megvannak a szükséges eszközeink, nem kell fe, újra feltalálni a spanyol viaszt. Az ENSZ egyezmény, az Európa Tanács, az OECD mind-mind nagyon világosan kimondják, hogy milyen alapelveket kell követni, de hát ahogyan ezen a dián is láthatják, szükség van arra, hogy valaki lefordítsa, átültesse a gyakorlatba a szavakat, Fontos, hogy megragadjuk a rendelkezésre álló eszközöket, hogy a gyakorlatban is érvényre juttassuk ezeket az alapelveket, amelyeket felsoroltam. Az egyik legfőbb eszköz főként a nemzetközi együttműködés és kapacitásnövelés szempontjából, és most a Nemzetközi Antikorrupciós Akadémia vezetőjeként mondom ezt, a Nemzetközi Antikorrupciós Akadémia amely egy olyan kormányközi szervezet, amely eredetileg nem csak az osztrák köztársaság révén, hanem az ENSZ, az OECD és az OLAF révén jött létre. Az OLAF is nagyon erősen támogatta ezt a kezdeményezést, tehát az Európai Unióban is vannak gyökereink, úgymond. 2010-ben volt egy alapító konferenciánk, több mint 1200 küldött volt jelent, 35 ország minisztere is részt vettek ezen, sőt az ENSZ főtitkára Ban ki is jelen volt. Kormányközi szervezetté váltunk tavaly márciusában, és 51 tagállamunk van jelen pillanatban, az Európai Unió 14 tagállama és a tagunk 51 entitás a tagunk, és 33-an már ratifikálták is az egyezményt. Az akadémia, mint olyan, kézzelfogható eszközökkel alakítja át a nemzetközi egyezmények rendelkezéseit. A cél, hogy a szakembereket felruházzuk a cselekvés lehetőségével. Úgy gondolom, hogy a globális szinten gyakorlatilag mi kínáljuk ezen felül az egyetlen master képzést az antikorrupció területén, illetve a korrupció elleni küzdelem területén. Idén október végéig lehet jelentkezni erre a képzésre, egy nemzetközi képzésről van szó, interdisziplináris képzés ezen túlmenően, az összes releváns tudományágat összefogja, megpróbálja áthidalni a szakadékot a gyakorlat és a tudomány között, és interszektoriális, tehát mind a közszféra, mind a magánszféra is részét képezi. Fontos tényező, hogy a résztvevők továbbra is elláthatják a rendes munkájukat, tehát egy részidős képzésről van szó. Elméletek a korrupcióról, korrupció és gazdaság, korrupció és politika, az üzleti világ és a korrupció, korrupció elleni küzdelem és a jogi keret, megelőzés és prevenció. Mindezen területeket feldolgozza a képzés, és vannak különös, külön rendezvények, speciális rendezvények, pódiumbeszélgetések, konferenciák, és így tovább, amelyek szintén a képzés részét képezik. Végül egy master fokozat szerezhető a korrupció elleni küzdelem területén. A bolonyai folyamat kritériumainak megfelel a képzés, és ahogyan mondtam, október 26-áig lehet jelentkezni a képzésre. Idén október 26-áig. Hadd mondjam el ehelyütt újra, mennyire fontos lenne, hogy azok az országok is csatlakozzanak hozzánk, akik eddig ezt nem tették meg, és szeretném ismét elmondani, hogy nagyon fontos lenne, hogyha az Európai Unió technikai támogatást nyújtson nekünk, fontos lenne számunkra a nemzetközi együttműködés, szeretnénk tovább együttműködést képíteni az új politika országaival, valamint szeretnénk együttműködést képíteni a kevésbé fejlett országokkal is egy nagyon konkrét kézzelfogható eszköz lehetne ez az együttműködés, a technikai segítségnyújtást lehetővé tenné és lehetővé tenné, hogy ezek az országok is részt vegyenek a korrupció elleni küzdelemben, különböző tanulmányi ösztöndíjak és egyebek révén. Végül rátérnék arra a kérdésre, hogy félig tele van-e a pohára, vagy félig üres hogy betartsam a rendelkezésre álló időt. Nos, a francia forradalom több mint 200 évvel ezelőtt történt, a Genfi konvenció pedig 20 évvel ezelőtt történt. Még mindig sok-sok akadályt kell leküzdenünk, ez biztos, de azt hiszem, már látszik a fény az alagút végén. Fontos, hogy erőszpontosítsunk, a dolgok pozitív oldalát látsuk, lássuk, és folyamatosan haladjunk előre. Köszönöm szépen! Elnök, köszönjük szépen a professzor úrnak, most pedig megnyitom a vitát. Szeretném előjáróban elmondani a kollégáknak, hogy nagyon rövidre kell fognunk a vitát, hiszen nagy késedelemmel kezdtük az ülést, Másfél percet szánhatunk a kérdésekre, többre nincs lehetőség, kérem tartsák be ezt a felszólalási időt. Az Alder részéről Newton Dan úr kap másfél percet. Köszönöm szépen. Megkaphatjuk-e a prezentációkat, ez a kérdés, mert jól jön. Köszönöm szépen. Önnel pedig külön felvesszük egyenkénti kapcsolatot. Elnök, köszönöm szépen. Morvai kolléga, percet. Thank you very much. Uh, both speakers, thank you very much. Köszönöm uh, szépen a uh, beszédeket. Mindkét előadó az új tagállamokról beszélt, a posztkommunista országokról, amikor szólt a magas korrupciós szintről. Magyarországról jövök, nem szeretnék ellentmondani, sok a korrupció az országainkban de elemezték-e, kutatták-e a nyugati országok szerepét ebben a privatizációs folyamatot? Ki az, aki megvásárolta a nemzeti tulajdonkat fillérekért, gyárakat vásároltak, multinacionális vállalatokról van szó, nyugati, régi demokráciákról, és a vállalkozóik lettek a mi tulajdonaink tulajdonosai. Ennek nincsen köze a korrupcióhoz, a megvesztegetéshez, a szervezetbűnözéshez. bűnözéshez és az EU csatlakozási folyamat hogyan zajlott. A kormányaink eladták megint az érd, országaink érdekeit, a piacokat kinek? A régi nyugati demokráciáknak. A mezőgazdasági területeket eladták. Ez pontosan az ellentéte, mint ami a polgáraink érdeke. Ezért kérem, hogy kritikusabb legyenek elnök, kérem, morvajasszony, morvajasszony folytatja, legyenek önkritikusabbak. Köszönöm. E- Köszönöm szépen. Másfél perc Jakulino kollégának. A, az együttműködési és megelőzési szervezetekről volt szó. Amikor határon átnyúló tevékenységről van szó, akkor a tagállamok együttműködnek-e ténylegesen a rendőrség és az igazságügyi szervek együttműködnek-e? amikor a bűncselekmény határon átnyúló jellegű, akkor van-e együttműködés harmadik államokkal? Vannak-e konkrét esetek, amelyeket be tudnának mutatni? Elnök Weiler asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is lenne egy rövid megjegyzésem. Az, a magyar kolléganő a számból vette a ki a szót, mert én is ismerek eseteket a német-német átvételekről, ahol nem volt minden kóser. Nemrégiben megjelent egy könyv, ahol erről bővebben olvashatunk is. Elnézést, Kreutner úr, ha jól tudom, ön osztrák, ugye? Nemrégiben az Üdöcse Zeitungban megjelent egy jó cikk arról, hogy Ausztria az EU-s csatlakozás révén ismerte meg a korrekt közbeszerzési eljárásokat. Csak ennyit szerettem volna előnyáróban elmondani. Két konkrét kérdésem lenne egyébként. Az egyik tulajdonképpen egy már előzőleg elhangzott, ön beszélt az eszközök, a rendelkezésre álló eszközök továbbfejlesztéséről. Úgy gondolja, hogy az Európai Unió szintjén is lehetőség van erre? Úgy gondolja, hogy a az európai harmonizált jogszabályok, szankcionálási lehetőségek jelentik ezt a továbbfejlesztését az eszközöknek, és másodszor kicsit sokkolt, amikor azt mondta, hogy a pártok a legkorruptabbak. Mire gondol konkrétan? Arra gondol, hogy a pártok adományokat fogadnak el vállalatoktól, amelyeket nem kellene elfogadniuk, vagy konkrétan vesztegetésre gondol. Miért szerepelnek a pártok a lista élén? Minket ez konkrétan érint, hiszen mi is pártokhoz tartozunk, ezért érdekelne konkrétan, hogy mit gondol erről elnök. Köszönöm szépen, Gomes asszony másfél perc parancsoljon. Harcolhatunk-e a korrupció és a szervezet bűnözés ellen, amikor a kormányaink és az EU-s intézmények nem tudnak megbírkozni az adóparadicsomok példájával. És gondolok itt az Európai Unión belüli adóparadicsomokra. Elnök, köszönjük szépen Gomás képviselőnek, most pedig zárásképpen Piáka úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenféle elemzés rendelkezésre mindenféle fogalom meghatározásunk van, konkrét eszközökben szenvedünk hiányt általában. Ezért tartottam nagyon érdekesnek Kreutner úr előadását, ahol az akadémiáról beszélt. Úgy gondolom, az egyik legfontosabb dolog az volna, hogy a prevencióba ruházzunk be, mind az Európai Unió határain belül, mind pedig a harmadik országokban, amelyekkel az Európai Unió üzleteket köt, EU-s exportországok különösen nagy érdeklődésre tartanak itt számot, ezért azt gondolom az önök megközelítése számunkra rendkívül fontos, hiszen a korrupció elleni küzdelem számára önök magas szinten szakembereket képeznek. A kérdésem az, hogy önök, az önök programját hogyan tudják a leginkább ismertetni, az akadémia programját, úgy értem. Van-e szoros együttműködés az Európai Bizottsággal, és az Európai Bizottság valamilyen módon még fokozott támogatást nyújthat-e? Egyrészt azáltal, hogy ismerteti ezt az akadémiát, másrészt pedig hogy azokat az üzletembereket, akik harmadik országokból származnak, és az EU-val konkrét programokban vesznek részt, kapcsolatokat ápolnak, őket hogyan lehetne bevonni a korrupció elleni küzdelembe? Hogyan lehetne ön szerint az egész rendszert még hatékonyabbá tenni, és hogyan lehetne ezáltal még sikeresebbé tenni a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot? Elnök, köszönjük szépen! Most pedig megadom még egyszer a szakértőinknek a szót, 5-5 percet kaphatnak, mert végül az ülés végére kell érkeznünk. Először is Lévi professzor úr. Okay. Uh, well, some of them have... Mert az néhány kérdés Martinhoz szólt, ezek fizetni, és akkor kapja meg az ember a szolgáltatást. Ebből a szempontból ez egyfajta inszaláta, miszta, vagy vegyes saláta az EU-n belül és az EU-n kívül is. Az paradicsomok fontosak az ellenőrzési folyamat szempontjából, igen, de végeredményben nem szabad alul becsülni azt sem, hogy nagyon nagy bizalmatlanság érvényesül a bankok, a politikusok irányában, időnként még a kutatók irányában is. Úgyhogy az a kérdés, hogy igazából az a helyzet, hogy a legitimáció került válságba ezt a válságot kell kezelni, meg kell mutatni, hogy komolyan gondoljuk a dolgot, de nem lehet egy kaptafára gyártani a megoldásokat. Nagyon sokféle típusú korrupció van, és ezeket külön-külön kell kezelni összesített adatokat kell begyűjteni, összesített tapasztalatokat, annak érdekében, hogy a prevenciót alaposan tanulmányozhassuk, elemezhessük. Kétszeresen is szeretném visszaigazolni azt, amit Michael eh, Levy mondott. Eh, eh, nagyon fontos ennek a különbizottságnak a létrehozása, és nagyon várjuk a jövőbeli eredményeket a korrupciói küzdelemben. Aztán a kínálatról és keresetről beszélt Michael Levy Nyilván mindkét oldalon megjelenik a jelenség, a nemzeti keretek is nagyon fontosak, a nemzeti szabályozás a transferekre vonatkozóan. Milton Friedman mondta, mondta, amikor megkérdezték tőle a 80-as évek végén, hogy mit gondol az átmenetet végrehajtó országokról. Nos, ő azt mondta, hogy privatizálni kell, privatizálni kell, privatizálni kell, aztán 5 év múlva azt mondta, hogy nem volt igazam, inkább a jogállamiságot kellett volna, a joguralmat hangsúlyozni, és csak utána jött volna a privatizáció valóban nagyon fontos a jogérvényesülése, és hozzátenném még ehhez a jó kormányzást. Ez elvezette egy újabb érvhez a korrupció elleni fellépésben nagyon fontos a penalizálás, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az integritáshoz kötődő kérdésekről sem, tehát ami esetleg törvényes, nem feltétlenül morális is, vagy legitim. A bűnöldöző szektorban Nagyon, nagyon sokat javult az együttműködés az elmúlt években. A Eurojustot említették, a GTEC-et, az Europolt, az Európai Korrupcióellenes Hálózatot. Igen, nagyon sok mindenben volt elmozdulás. Weiler. Ami Weiler képviselőasszony kérdéseit illeti, nem kezeltem kivételként Ausztriát, én is osztrák vagyok, és azt hiszem, hogy épp a múltban Ausztriában hát volt néhány kemény dió. Azt gondolom, hogy az Európai Unióban is van lehetőség arra, hogy tovább lépjünk a korrupció elleni harcban, nem csak azáltal, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg, vagy szabályokat határozzunk meg, hanem azon a téren is, hogy új modelleket alakítsunk ki, új ötleteket vessünk fel, és az egyik ilyen dolog, amit felvetnék, egy olyan dolog lenne, ami a Let Crime Pay címszó alatt állna. Legutóbb Kanadában értesültem egy olyan esetről, ahol egy vállalat, amely körülbelül 200 ezer kanadai dollárt, dollár, veszteg, dollár értékben vesztegetett meg másokat külföldön, azt 9 millió, vagy két, elnézést, 2 millió kanadai dollár megfizetésére ítélték. Ha ennek csak 1 százalékát nemzetközi korrupció ellenes harcra fordítanánk, hát akkor a korrupció elleni harc gyakorlatilag saját magát finanszírozná. Ez részint azonban megkövetelni a nemzeti jogszabályok átalakítását, módosítását, de hát nem csak a nemzeti költségvetésekre hárulna tehát a, a korrupció elleni harc, ott lehetne megtámadni, vagy fellépni a korrupt bűnözők ellen, ahol a legfájóbb az a számukra. Ami a tanulmányt illeti, amelyet idéztem, a Transparency International végeztette el ezt a tanulmányt. A globális percepcióról szól ez a tanulmány, sok befolyásoló tényezőről van itt szó nyilvánvalóan, de a legfontosabb a pártfinanszírozás általános kontextusa ebben az összefüggésben, sajnos európai szinten is sok minden nem átlátható módon történik. És egy másik fontos tényező, hogy a korrupció legfőbb okaként a nyugati demokráciákban a leginkább a túlszoros kapcsolatot tekintik a politikai és a gazdasági elit között. Tehát nem arról a motivumról van szó, amelyet olyan sokat emlegetnek, hogy muszáj korruptnak lenni, hogy túléljen az illető, hanem túl szoros az összefonódás a gazdaság és a politikai elit között. Ami az adóparadicsomok kérdését illeti, igen, sok tendünk van itt is még, másrésztről azonban szeretnék pozitív érdeket is felsorakoztatni. Két rezsim, illetve két miniszterelnök bukása az arab tavasz során. Ez lenne a példa. 30 percre volt mindössze szükség bizonyos pénzek befagyasztására az Európai Unióban és bizonyos adóparadicsomokban. Ha tíz évvel ezelőtt történt volna ez az arab tavasz, minden bizonyal sokkal több időre lett volna szükség, 25 évvel ezelőtt pedig a banktitokra hivatkozva nem fogyasztották volna be ezeket a pénzeket. Tehát van haladás, de még sokat teendőnk, ahogyan mondtam. És végül, de nem utolsó sorban, ami Birker képviselő kérdését, illetve megjegyzéseit illeti, azt hiszem a preventív, a megelőző jellegű tényező minden szempontból egy nagyon fontos tényező. Nagyon pozitívnak tartanám azt is, hogyha az Európai Unió vagy az Európai Bizottság nagyobb szerepet vállalna ezen a téren, és ugye az Európai Unió a fejlesztési együttműködésben is rendkívül fontos szerepet játszik, és ma délelőtt hallhattunk arról, hogy mennyi, mekkora összegeket, 120 milliárd eurót veszít el Európa évente a korrupció miatt. Hogyha ennek csak a töredékét a prevencióra költenénk, a megelőzésre, a kapacitásnövelésre, a technikai segítségnyújtásra vagy támogatásra. Már ez is nagy mértékben megtérülne, és igen, nagyon hálásak volnánk, hogyha segítséget kapnánk ezen a téren is. Hát nagyon örülnénk, hogy az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság nagyobb szerepet vállalna ezen a téren, főként a harmadik országok kapcsán és a fejlesztési együttműködés kapcsán, a kapacité- kapacitásépítés kapcsán, és ahogyan mondtam, ez a masters képzés, ahol ösztöndíjakra is lehető, elnyerésére is lehetőség nyílik, csak egy konkrét lépés. Természetesen nyitottak vagyunk a személyre szabott programok iránt is, személyre szabott külön képzéseket is szívesen kínálunk, ha erre igény van. Csak még egy gyors megjegyzés. A ö, magánosítani, magánosítani, magánosítani hallottok. Ö, ö, nehéz összeegyeztetni a köz személyével. Nagy harmonizáció van az Európai Unióban. Ezzel kapcsolatban mondjam el, hogy funkcionális ekvivalencia szerepel az OECD egyezményben. Nem csak megegyező dolgokat lehet elképzelni, hanem összeegyeztethetőeket, ami az európai ügyészt illeti, hogyha bevezetik ez a címet, mire, mire támaszkodhat, milyen erőforrásokra, hát a nyomozás hogyan történik, milyen kritériumokat használunk. Hangzott a következő kérdés a prioritások felállításakor. Ez politikai kérdéseket is felvet, valamint az, hogy ez mennyire káros, és kinek. Nehezen megválaszolható kérdések. A plusz erőforrások szükségével kapcsolatban, nos, ez nagyon fontos kérdés. Hogyha meg teremtik az európai ügyészi funkciót. Az európai banki csalásokkal foglalkoztam pályám elején már akkor is feltűnt a szabályok szükségessége. Nincsen alternatíva erre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy más alkalom is lesz. Mondom Michael Lévinek és Martin Kreitnernek, hogy találkozzunk. Nagyon szépen köszönöm elnézést, hogyha késéssel kezdtük, késve kezdtük. Most pedig a koordinátorok ülése következik, zárt ülést tartanak, már késésben vagyunk kérem, hogy legközelebb Brüsszelben, szeptember 24-én találkozunk 15-től 18.30-ig. Azok, akiknek a koordinátorok ülésén nincsenek, kérem, fáradjanak ki a teremből. Köszönöm. <laughs>